Pan przewodniczący! Az elnök. Dzień dobry, witam koleżanki i koledzy, kolegów. Jó reggelt kívánok mindenkinek, mindenkit szeretettel üdvözlök, kedves kollégák. Megnyitom az ülést első pontunk a napirenden a közös vita a 2012. évi költségvetésről Bálzáni képviselőasszony és Fernandes képviselő jelentése a parlament álláspontjáról a tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről, valamint a bőge képviselő jelentése a rugalmassági eszköz igénybevételéről. Rá is térünk rögtön a vitára. Első hozzászólóként Francesca Balzani kapja meg a szót, a jelentéstevő. Parancsoljon, Balzani asszony. Eh, grazie, Presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Válságos időket élünk. Itt azonban nem csak gazdasági válságról van szó,